Diamo inizio. Bene, buongiorno a tutti. Diamo in... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Akkor kezdjük a munkát, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a szakbizottság minden tagjának, a tatkárságnak, az asszisztenseknek, mert azt hiszem, hogy azról tettek tanúbizonyságot tegnap, mint amit szeretnénk ma is tapasztalni Giovanni La Via jelentésével kapcsolatban. Sikerült szavazni, és most meg kell vizsgálnunk a jövőjét ennek az európai elképzelésnek. Nos, gondolom, hogy Giovanni szeretne ő is szólni hogy a négy jogalkotói téma közül az utolsóról beszámoljon nekünk, a közös agrárpolitika finanszírozása, irányítás és nyomon követése. Giovanni Levie, köszönöm elnök úr. Én is nyilvánvalóan szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentés készítőknek, a munkatársaknak, a különböző ö, frakcióknak, a titkárságnak, akik végig kísérték eh, ezt a módosítási folyamatot a szakbizottságban a horizontális rendeletekről. Igen, hosszú és összetett folyamat volt ez, és nagyon szakmai jellegű is ez a rendelet. Ma pedig látjuk ennek a végét. Úgyhogy mindenkinek köszönet, aki ebben részt vett, az asszisztenseknek, a frakciók munkatársainak, a titkárságnak, de az összes többinek is, mert létrehoztak egy olyan jelentést, amely aztán kompromisszumot hozott létre, és remélem, hogy minden politikai frakció meg tudja szavazni a mai napon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Giovanni, akkor kérem, hogy mindenki vegye elő a ö, szavazókártyáját. A kompromisszumokról elektronikusan fogunk szavazni, mint tegnap, és készfeltartással az összes többi módosításról. Ha mindenki készen van, akkor kezdjük a hetes cikkel a jelentés készítőjétől mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 7-es mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Akkor következik 176-os eknut mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Akkor ellenőrizzük az EQ 176-ost, megnyitom a szavazást. Votato tutti? Chiusa la votazione, Respiro. Mindenki szavazott? Lezárom, elutasítottuk. 177-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 178. Tenten mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 13-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 180. Dorfman mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 183 Görling féle mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem itt ellenőriznünk kell elektronikusan, 183-as. Elfogadtuk. Regi 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 185-ös Görling mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 186-os Andrió Tarabella mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kont 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 Holmeyer mellette, ellene. Szerintem ellenőrizzük. Lehet, hogy mellette szavazott mindenki. Mindenki szavazott? Hmm. Elfogadtuk egy szavazata. Kont 6 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 191 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 193 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kont hetes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, elnézést, a kont hetest ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Kont 8-as mellette, ki van a kont 8-as mellett? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük ezt is. Elnézést, de ellenőriznünk kell a kont 8-ast. Szerintem elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. 195-ös Rubik féle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 197 Mayer mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Egyes kompromisszum, úgy látom zöld, tehát nagy többséggel elfogadtuk. Akkor következik a kettes kompromisszum, megint csak elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor ugrunk egy nagyot, és a 26-os következik. Ö, elfogadtuk. 272 dusek mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megnyitom az elektronikus szavazást a hármas kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a hármas kompromisszumot. ...278-as készfeltartással mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 279 Fájmon mellette ellenetartózkodás elutasítottuk. 280-as mellette ellenetartózkodás elutasítottuk. 19-es mellett, nem, nem, nem, bocsánat, mondja az elnök, 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 282 májér mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 283 Karonna mellette ellene tartózkodás elutasítva. 285 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, elnézést, elektronikusan a 31-es módosítót ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de azért gyorsan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Igen, elfogadtuk. 287, elkút féle, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most elektronikusan szavazunk a négyes kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Következik kész feltartással a 289-es Gérlingféle mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 35-ös következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 291 deszféle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. as mellette készfeltartásra szavazunk, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 307. Diaz de Mera. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Vagy elutasítottuk? Ellenőrizzük. A 307-est elektronikusan ellenőrizzük. Azt mondanám, hogy elutasítottuk. Elnézést kérek. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 310 dusek mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 309 Görling mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 313 Dantánféle mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 314 Gutierrez mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 315 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 319 Dantenféle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 320 Karonna mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 327 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 327-est? Jó, elektronikusan ellenőrizzük a 327-est, de ez jegle félét. Nem, nem, hát végül is kétségtelen, elutasítottuk. 334-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Három harminchat, féle mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük elnézést, 336 hatost. Jó, elfogadtuk. 338, feltartásra szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük a 338-ast. Három harminc nyolc. Mindenki szavazott? Elutasítottunk. hét készfeltartásra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Jó, a 347-est ellenőrizzük. Én szerintem elutasítottuk, de hát vannak kollégák, akik itt változtatnak az álláspontjukon. Na, mindenki szavazott a 347-esről, az volt, meg Guinnessről. Ó, hát elutasítottuk. 350, lányon féle, mert elfogadtuk. Nem, nem, széles többség volt mellette. Aztán 349, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Három ötvenhárom mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 353 Heránc félét. Szerintem elfogadtuk, de hát sose el tudni egy szavazata elutasítottuk 353-ast. 352-es Holmájár mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három ötvennégy, szárbú mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 20. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kétséges? Jó, akkor ellenőrizzük, kérem, ezt a Regi 20-ast. Szerintem ugyan elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Jó, rendben. Elutasítottuk. 356 Rubix mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. 357 Mayer mellette ellene, tartózkodás, szerintem jóvá hagytuk. Hogy ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük elektronikusan a Mayer féle módosítót, megnyitom a szavazást. Ha 357-esről szavazunk, mindenki szavazott? Elutasítottuk. Továbbra is készfeltartással szavazunk a kont 14-ről mellette. Kont 14. Szerintem elfogadtuk. Vagy vannak kétségek? Kont 14-et elfogadtuk. Kont 15 mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Kont 16 mellette, ellene, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 365 lájonféle mellette ellene ezt is elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 372 Lion mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 374 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 376 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kont 21, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 379 Görling féle, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról. Mindenki szavazott? Ed Elfogadtuk. Három es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 392 dusek mellette ellene tartózkodás elutasítva. 407-es mellette, egy pillanat, bocsánat, mondja az elnök úr. Igaz. Először a Danten féléről kell szavaznunk, 401-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 407-es, Holmeyer mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk ezt is, 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, igen, megnyitom akkor az elektronikus szavazást, az 57-esről lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kont 24. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4.14. Dúsek mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4.16 Eichhut féle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-17 mellette, ellene, igen, szerintem ellenőrizni kell a 417-est elektronikusan. Pozitívnak kell lennie, de hát sose lehet tudni, mindenki szavazott. Igen, elfogadtuk. 59-es, megint csak készfeltartásra szavazunk, és úgy tűnik el is fogadtuk. Elektronikusan szavazunk. A hatos kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ó, Gratulálok! Úgy tűnik, mindenki egyetért a hatos kompromisszummal. Akkor következik a nyolcas kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, kedves kollégák. Votado tutti? Anche qui. Mindenki szavazott? Itt is óriási többséggel fogadtuk el. as készfeltartással mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 450 Mayer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a 9-es kompromisszumról, és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk, Készfeltartással szavazunk a 458-ról, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 460 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 461 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 462 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. A 462-est ellenőrizzük elektronikusan. Imbrazaz féle. Mindenki szavazott? Szerintem éppen, hogy csak elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. 463 készfeltartással mellette ellene tartózkodás elutasítva. 465 Görling mellett ellene tartózkodás elutasítva. 467 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 468 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 469 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 470 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 471 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 473 Simpson féle mellett tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás következik, kedves kollégák, a tízes kompromisszumról. Meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Készfeltartással szavazunk a 479-esről mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a 11-es kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Jön a 12-es kompromisszum, itt is elektronikusan szavazunk, akár csak eddig, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Akkor kicsit ugrunk. Következik a 84-es készfeltartása. Ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 510-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 5.11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5.12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5.13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5.14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a 13-as kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 520-as következik készfeltartással mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az 527-es következik mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 528 Harkin féle mellett ellene tartózkodás ki tartózkodik. Szerintem gyorsan ellenőriznünk kell az 528-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 529 Májer mellette ellene ki van ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük az 529-est elektronikusan. Mindenki szavazott? Igen, elutasítottuk. Készfeltartással 5.30-as következik, mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 532 Harkin mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 533 készfeltartással mellett ellene tartózkodást elfogadtuk. 536 Szárbudáncsila mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 85 mellett ellene tartózkodást elfogadtuk. 537 Lion mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 540 jár mellett ellene tartózkodás elutasítva, 543 Görlig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 545 Delange mellette ellene tartózkodás elutasítva. 546 Ekhut, mellett ellene tartózkodás elutasítva. 547 jár, mellett ellene tartózkodás elutasítva. 548 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 549 Wojciechowski mellett ellene tartózkodás elutasítva. 550 Eichhout mellett ellene tartózkodás elutasítva. 553 Görling mellett ellentartózkodás elutasítva. 559 megginész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 562 lájon mellette ellene tartózkodás elutasítva. 558 Delanger mellette ellene tartózkodás elutasítva. 560 dúsek mellett ellene tartózkodás elutasítva. 561 fájmon mellett ellene tartózkodás elutasítva. Regi 27 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 564 Nikulescu mellett ellene tartózkodás elutasítva, 565 Lion mellett ellene tartózkodás elutasítva, 566 Nikulescu mellett ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem? Jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 88-ast. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 89-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ah, és elfogadtuk. 587 készfeltartás. Ah, nem, bocsánat mondja az elnök. Nem, a 14-es kompromisszum következik, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Jó, elfogadtuk. 593, készfeltartással. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 594 Nikulescu mellett ellene tartózkodás elutasítva. 595 Dante mellett ellene tartózkodás elutasítva. 597 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 609 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 611 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 601 rod mellett ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, 602 Eghut mellett ellene tartózkodás elutasítva, 603 Olencsek mellett ellene tartózkodás elutasítva, 606. Mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ha, kont 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 28 készfeltartása mellette ellene tartózkodás elutasítva. 604 Simpson mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 607 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 608 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 610 Harkin mellett a tartózkodás elutasítva. 612 Mayer mellett a tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 617 Olejnicsak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás következik, megnyitom a 15-ös kompromisszumról. Mindenki szavazott? A 15-ös kompromisszumot elfogadtuk, úgyhogy következik egy kis ugrás. A 640-esről készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene. Elutasítottuk? Ellenőrizzük. Ellenőr. Elektronikusan a 640-est, Heránc, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Akkor a 639-es Eckhout mellette lenne tartózkodás elutasítottuk. Regi 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 646 olejnicsek mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás következik a 16-os kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor következik feltartása. a 647-es Herenc mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 649 jár mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 649-est. Gyorsan ellenőrizzük, mert szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a 17-es kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangúan fogadtuk el? Nagyon jó. 655 Májer mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a 18-as kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Ede, adottátok elfogadtuk. Hat egy. Ki fogadja el, ki nem, ki tartózkodik, elutasítottuk. 662 kedemben ki van mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Deve 4, mellette tartózkodás kitartózkodik, elutasítottuk. 676 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 677 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 678 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most az átláthatóságról szavazunk. 803-assal kezdjük, de ez jár mellette, ellene. Ellenőrizzük. 803-ast ellenőrizzük elektronikus úton. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 788 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is kérem, tehát ellenőrizzük a 788-ast, lezárom a szavazást, szerintem elfogadtuk, igen. 813 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8,15 15 Andrió mellett ellene tartózkodás elutasítva. 8,16 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 816-ost is. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 679 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 681 Mayer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 684 Nikulescu mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 685 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 686 mellette ellene tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elfogadtuk. 687 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 688 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 689 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 690 Rémez mellett ellene tartózkodás elutasítva. 691 Ekhút mellette ellene tartózkodás elutasítva. 692 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 693 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 694 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 695 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 696 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 697 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 698 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 699 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 700 Reimers mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 701 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 702 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 703 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 704 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 705 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 706 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 707 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük a 707-est. Mindenki szavazott? Hmm, egy-egy, úgyhogy elutasítottuk. 708 Gutierrez mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 710 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. 714 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 715 Dante mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 715-öst, Dantánt féle. Igen, elfogadtuk, elfogadtuk a 715-ös Dantenfélét nem a 716-os jön, hanem a 17-es, 217-es jártuk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 718 mellette ellene ellenőrizzük a 718-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 721 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig ellenőrizzük a 721-est? Jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük a 721-est, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor elektronikusan szavazunk a 19-es kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 726 desz. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom az elektronikus szavazást a 20-as kompromisszumról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk akkor a 21-es kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Jusza. Lezárom, elfogadtuk. 745 Eknut, ki a favore? 745-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 22-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk róla. Lezárom a szavazást. Meggyőző többséggel elfogadtuk. 752-es mellette mellett ennél tartózkodik, nem fogadtuk el. 753-as mellette ellene nem fogadtuk el. 775-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 754-es mellette ellene tartózkodik. Még mindig ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrzik elektronikusan, tehát a 754-eset. Valóban elfogadtuk. 755. 4-es tehát elfogadtuk, következik a 750. 756-os mellette ellene tartózkodik. os ellenőrizzük elektronikusan. Elfogadtuk. 758-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 7, 59-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 759-es eredménye ügyében szerintem jobban járunk, ha elektronikusan ellenőrizzük. Kérem szavazzanak kollégák! rendben elfogadtuk. 760-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 761-es mellette. Nem, nem, nem, 761-esről nem szózunk, 762 es folytatjuk, tehát 762-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt is elfogadtuk. 765-ös mellette ellene elfogadtuk. 766-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 768-as Wojciechowski jelentés módosító mellette ellene nem fogadtuk el. Lapozzunk, 103-as Eikus mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Deve egyes mellette <clears throat> ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 104-es mellette ellene nem fogadtuk el. 105-ös mellette ellene elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kont kettes, Kont kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Előadó kettes módosítója mellette ellene elfogadtuk. 107-es Harkin mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 108-as Girling mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. 109-es nem, 111-es Holmájára folytatjuk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Miért is ne? Ellenőrizzük a 111-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Regi 3. Regi 3. Sì. Sono saltati tutti e due, quindi... Igen, igen, megtaláltuk, kiderült. Regi 3-asra ugrunk tovább mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 117-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Regi 4-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Reggie ötös mellette. Reggie ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124-es mellette ellenem nem fogadtuk el. Regi 6-os mellette ellene nem fogadtuk el. 127-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 130-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Regi 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Recsi 10-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ellenőriznünk kell. Nem legyen. Recsi 10-es mellette. Igen, igen, igen, így, így már világos. A Recsi 10-est elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk. 145-ös mellette ellenet tartózkodik, e, nem fogadtuk el. 4-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 152-es Dorfman mellette ellene nem fogadtuk el. 150. Kettesről elektronikusan szavazzunk. Elfogadtuk, egy szavazaton múlott. A 157-es jármódosító mellette ellene javaslatot adtak, hogy ezt is ellenőriznek elektronikusan. 157-es jármódosítóról szavazunk, tehát elektronikusan. Approvato. Eh, Regi 11. Andiamo a Regi 11 per alzata di mano. Chi è a favore? Regi 11-es mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 164-es harfi mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167-es olenyi csak mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 168-as mellette ellene elfogadtuk. Vagy nem? Nem, nem biztos. Akkor a 168-asról szavazzunk elektronikusan. tűnik, hogy elfogadtuk. Regi 12-es mellette, ellene elfogadtuk. 171-es Holmájer mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. De ellenőrizzük, ele, ellenőrizzük eh, elektronikusan a 171-esről szavazunk. Szerintem. Nem, nem, elfogadtuk. 24-18 arányban elfogadtuk. Még úgy ellenőriztük. 172-es mellette, ellene, nem fogadtuk a 100, nem. 7, 90-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 780-as mellette, ellene elfogadtuk. Hét. Utolsó oldalon járunk, kollégák, felfejjel. Kitartás. 781-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 789-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 799 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 800-as mellette ellene elfogadtuk. Nem, nem, nem, bocsánat, el, nem fogadtuk el, nem fogadtuk el, javítja magát az elnök. 801-es mellette ellene el, eh, nem fogadtuk el. Zárószavazás az így módosított javaslat egészéről, természetesen elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Igen, lezárom a szavazást 35 arányban két tartózkodás mellett az intézményközi tárgyalások alapja így megszületett. A tárgyaló csapat összetételéről az elektronikus zárószavazás. Ha mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. És megérdemli az előadónk Giovanni Lavia a tapsot. Gratulálunk mindenkinek, Ányék előadóknak és Sprabasztánkov kollégának és mindenkinek, aki részt vett a munkában, kiváló munkát végeztek. Egy pillanat, egy pillanat. egy egy órás szünetet tartunk. 11.30-kor folytatjuk, mert a ciprusi agrárminiszter fog beszámolni akkor a ciprusi elnökség fél évéről. Tehát 1 óra 15 perc szünet, 11.30-kor jöjjenek vissza, e, minél többen hallgassuk meg a ciprusi agrárminiszter úr beszámolóját. Köszönöm. Siamo? Bene. Benvenuti a tutti. Nos, üdvözlök mindenkit, és természetesen nagy örömmel üdvözlöm ismételten mezőgazdasági miniszter barátomat Ciprusról, Sofoklis Aletrariszt, aki elnöke volt a mezőgazdasági témának, aki ma el fogja mondani nekünk, hogy a ciprusi soros elnökség során milyen munkát végeztek. Nagyon fontos feladatokat láttak el, és a ciprusi fél év alatt nagyon sokszor találkoztunk, hivatalosan, nem hivatalosan, a parlament, a tanács és a bizottság három oldalú tárgyalások keretén belül, amely nagyon sokat segített abban, hogy kölcsönösen megértsük egymást, illetve abban is, hogy döntéseket hozzunk, főleg tegnap és ma is, ugyanis számo, szavaztunk négy jogalkotói témában itt a, a mezőgazdasági szakbizottságban. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy nagy többséggel sikerült szinte minden témában szavaznunk, több mint 70%-kal, úgyhogy nagyon elégedett vagyok, és úgy gondolom, hogy az európai intézmények megfelelő helyzetbe kerülnek ahhoz, hogy előrelépjenek abban a munkában, amelyet a ciprosi elnökség már elkezdett, és az ír elnökség során sikerül a tanácssal megállapodnunk. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttél, rendelkezésünkre állsz, és főleg azért, hogy több alkalommal eh, a ciprusi elnökség, eh, amikor az Európai Parlamenttel találkozott, főleg a mezőgazdasági eh, szakbizottsággal milyen figyelmet szentelt nekünk. Nagy örömmel adom tehát meg a szót, és a bevezetőt követően a különböző frakciók koordinátorai, előadói kapnak majd szót, hogyha kívánnak. Úgyhogy még egyszer köszönöm, tessék parancsolj, tied a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel, és szeretném tájékoztatni önöket a ciprusi elnökség eredményeiről a mezőgazdaság területén, konkrétan pedig arról szeretnék szólni, hogy a bizottsági javaslat a kap témájában milyen eredményeket mutathat föl. A tavalyi év júliusában, július 10-én került sor az első találkozónkra, és akkor azt mondtam önöknek, hogy a ciprusi elnökség produktív együttműködést és pozitív szellemiséget, jó akaratot szeretne fölmutatni, jó együttműködést a tanács és az Európai Parlament között, annak érdekében, hogy a közös céljainkat megvalósíthassuk a saját felelősségi területeinken. Szeretnék most köszönetet mondani a szoros együttműködésért önöknek. Eljöttem a szakbizottsághoz három ízben is, és az együttműködés keretében eszmecserét folytattunk. Ezen kívül három trialógusra is sor került szeptember 9-én, október 11-én, illetve november 6-án. Soros úr jelenlétével, de ezen kívül nagyon sok találkozóra sor került több szinten. A külön mezőgazdasági bizottság elnöke a tanács részéről közösen a parlament, illetve a szakbizottság tagjaival kilenc trialóguson vettek részt, és ezen trialógusok eredményei jelentősek. 2012. július 4-én pusztán négy nappal a ciprusi elnökség megkezdése után megállapodás született a bor ágazat támogatására vonatkozó rendelet kapcsán. Tehát megszületett ez a rendelet, illetve van egy átmeneti rendelet 2013-ig az, az átmeneti kifizetésekről. Ezt a két intézmény jóváhagyta, és megszülettek a végrehajtási intézkedések. Ugyanez igaz a mezőgazdasági termékek minőségével kapcsolatos jogszabályra, illetve élelmiszerügyi jogszabályokra, amelyeket szintén elfogadtunk. 14 trialógusra került sor tehát, és megvizsgáltuk az égei tenger területeit, a szigeti területeket, illetve a távoleső területeket. Ezekkel kapcsolatban is jogszabályok születtek, megpróbáltuk az intézkedéseket a Lisszaboni szerződés kitételeihez igazítani. November 14-én egy nagyon fontos találkozóra került sor, és a parlamenttel közösen Az ízesített borok kapcsán született egy jogszabály, ezt megelőzte három trialógus, illetve beszéltünk a számviteli adatokról a különböző gazdaságok kapcsán, illetve született egy állásfoglalás a nem kereskedelmi háziállatszállításról is. Méreható eszmecserét folytattunk a módosító javaslatokról, és megvolt annak a lehetősége, hogy első olvasatban megállapodás szülessen. A ciprusi elnökség egy kompromisszumos javaslatot állított össze, egy kompromisszumos szöveget, amely a szarvasmarha elektronikus azonosítójával kapcsolatos, illetve az önkéntes részvétellel. Január 11-én az ír elnökség mandátumot kapott arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szarvasmarhák azonosítójának témájában, illetve egy nemzetközi, nemzetközi konferenciákat is szerveztünk jó pár témában, többek között az egzotikus állatok védelme, fenntartása, valamint a mészárszékeken az állatok védelmével kapcsolatban. A két intézmény között az együttműködés kiváló volt. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elnökségünk során első olvasatban sikerült két határozattalról döntést hozni, a vetőmagok témájában, és az ezzel kapcsolatos jogszabályok kidolgozása folytatódhat. Most pedig az eredményekre összpontosítanék a kap témájában. Ambiciózus reform nak vagyunk tanúi, és már rögtön a kezdetektől tudtuk azt, hogy nagyon sok minden függ majd az Európai Tanács döntéseitől, illetve határozataitól, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos vitában. Ez 2014-2020-ra vonatkozik. Ugyanakkor elnökségként úgy éreztük, hogy kézzel fogható eredményeket kell produkálnunk, méghozzá minél szorosabb időkeretek között, hiszen a célok megvalósítására fönnmaradó idő illetve az új mezőgazdasági politika megvalósítása január 1-e, 2014. január 1-ére van előirányozva, tehát az addigi időszak bizony nagyon szűkös, ezért rögtön az elnökség elejétől kezdve részleges teljes megközelítést alkalmaztuk, és megkezdtük a hivatalos tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Sajnos azonban azt mondhatjuk, hogy itt nem minden elvárás, remény valósult meg. Tudjuk nagyon jól, hogy az Európai Tanácsnak benyújtott javaslat, amelyet november 23-án nyújtottunk be, illetve a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos döntés elhalasztása bizony kimerítette a lehetőségeinket, a 2012 vége előtti megállapodást illetően a halászati bizottsággal. Nagyon, nagyon sokan a kap költségvetésének csökkentésére élesen reagáltak, illetve a ciprusi elnökség véleményére is, és sajnos ennek eredményeképpen nem tudtuk megvalósítani a céljainkat, és az is bebizonyosodott, hogy ha nem sikerül megállapodásra jutni az elnökség keretében, akkor ez arra azt hozná maga után, hogy a kap elindítását tovább, tehát el kellene halasztani, tehát nem valósulna meg 2014. január 1-én. És a jelenlegi rendszer 2015. január 1-ig maradna életben. A megállapodást nem sikerült tető alá hozni, azonban a ciprusi elnökség jelentős előrelépést ért el a közös agrárpolitika területén. Nagyon sok politikai találkozó és eszmecsere lefolyt ebben a témában, a mi szervezésünkben, és nagyon sok javaslat született több ágazatra kitérve. Ez benne van az elnöksége által készített jelentésben, és pozitív visszhangot kapott a különböző delegációk részéről a decemberi tanácsülésen. Nagyon sok delegáció hangsúlyozta azt, hogy a jelentés objektív volt, és nagyon jól tükrözte a megelőző eszmecseréket. Most pedig nagyon röviden megpróbálom vázolni, hogy milyen előrelépések történtek. Először is a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos irányelvtervezetről szólnék. Környezetbarátabbá tettük a, a kifizetéseket, és ez szorosan kapcsolódik a többéves pénzügyi kerethez, ezért nem lehetett lezárni ezeket a kérdéseket az elnökségünk alatt, azonban ezek rendkívül fontos témák voltak, kiemelt témák, amelyekkel mélyrehatóan foglalkoztunk. Ami a környezetbarátabb megközelítést illeti, módosító javaslatokat nyújtottunk be, és ezeket támogatták a delegációk többségben. Mindenki úgy érezte, hogy ez a megfelelő irányba mutat. Egy ökológiai, tehát környezetbarát megközelítést vázoltunk, a gazdaságok irányítása területén, és az egyenlőség elvét kívántuk érvényesíteni. A tagállamok három alternatívából választhattak. Különböző tanúsítási rendszerek ezek, amelyek ugyanolyan környezeti előnyt hoznak, és a tagállamok az eljárásaikat ezekhez igazíthatták, kivéve az úgynevezett zöld gazdaságokat, ez egy külön kategória. Ennek kivételével Általában az volt a vélemény, hogy némi kivételeket eh, lehetne megnevezni konkrét terményekre vagy növényekre vonatkozik ez. Így a különböző területek nagyon fontos szerepet tölthetnek be, gondolok itt az erdőkre, illetve vízgazdálkodási területekre és az állandó legelőkre. Az, ez utóbbi esetében alternatív megoldást javasoltunk, egy rugalmas megközelítést, és alacsonyabb költségeket vonna ez maga után. Ezen kívül látni akartuk a kapcsolatot a második pillér alapvonala, illetve a környezetbarátabb megközelítés között megoldásokat is vázoltunk, javasoltunk, reméljük, hogy ezeket foganatosítani fogják. Ami a belső konvergenciát illeti, a külön mezőgazdasági bizottságban erről a témáról eszmecserét tartottunk, illetve kétoldalú párbeszédet folytattunk a delegációkkal. A tanácsi vita során a kollégák nagy része felismerte, hogy a történelmi kifizetéseket, illetve a konvergenciát egy új irányba kell terelni, tehát reformra szükség, van szükség, azonban az ütemterv kapcsán, illetve a konvergencia szintjének tekintetében nagyobb rugalmasságot és több időt követeltek. A legtöbb tagállam, amely alkalmazza ezt a rendszert, azt szeretné, hogy a hektár alapú kifizetések terén külön elbírálás legyen, és itt a gazdálkodóknak kifizetett összegekről volt szó a tavalyi év során. Az ezzel kapcsolatos javaslatot a delegációk többsége elfogadta. A ciprusi elnökség további javaslatokat tett, például a fiatal és a kis méretű gazdálkodókra vonatkozóan az ezzel kapcsolatos javaslatokat is támogatással fogadták. Egy, a kisebb gazdálkodók esetében egy egységes kifizetési rendszert javasoltunk, hektár alapú kifizetést, ugyanakkor rugalmasságot is biztosítunk a tagállamoknak, mindenki maga határozhatja meg a plafonértékeket a bizottsági küszöbérték fölött. Egyetlen egy kérdés maradt függőben, ez pedig az opcionális vagy nem opcionális megvalósítás. A delegációknak nem sikerült megállapodásra jutniuk ebben a témában. Ami a kisgazdákat illeti, egy alternatív rendszert javasoltunk, akik 2014-ben 1000 e- euró alatti összegeket kapnának, ezek, ezek benne lennének ebben a rendszerben, és hogyha úgy döntenek, akkor egészen 2020-ig ugyanezeket az összegeket folyósítanák számukra. Azok az országok, amelyek a kisgazdák számára érvényesítenék ezt a tervet, jóvá hagyták ezt a javaslatot, és úgy látták, hogy nem szükséges definiálni a pénzügyi korlátokat, illetve emellett az adminisztratív terheket is csökkenteni ez a megoldás. A ciprusi elnökség a Dán elnökség alatti eredményeket továbbvitte, a fölhasznált, illetve nem fölhasznált alapokra vonatkozóan, illetve az ezen alapok kifizetését, elosztását illetően is. kivételt képezhetnek olyan gazdaságok, amelyek alapvetően nem mez- mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Ezen kívül a közös piacszervezés területén is előrelépés történt. A ciprusi elnökség látta már a kezetektől fogva, hogy a delegációk megosztottak több témában is. Például, hogy hogyan, hogyan alakítjuk ki a referencia árakat, hogyan szervezzük a kereskedelmi tevékenységeket, illetve a termelők szervezetei kapcsán, illetve a szakmai szervezetek kapcsán is eltérések vannak, a véleménykülönbségek vannak, és a hozzájárulások területén is. Bizonyos eredmények azonban születtek ezen a területen, de teljes megállapodás nem született, és végül az eredeti status quo maradt érvényben a legtöbb említett területen. Több területen jelentős előrelépést értünk el, például a tejcsomag az eredeti javaslatban szerepelt, javítottunk a Dán elnökség által javasolt intézkedéseken, ezeket kiegészítettük annak érdekében, hogy ö, osztályozhassuk a különböző hústermékeket, illetve a méhészetben is ö, átalakítottuk a tárgyalási csomagot. A 156 és 154-es cikkre vonatkozó javaslatainkat. A küldöttségek többsége támogatta, beleértve a jogi természetű módosításokat, amelyek jobban behatárolnák az Európai Bizottság hatáskörét a delegált aktusok terén a piaci válságok szembeni fellépése vonatkozóan, illetve eh, hogy mi számít eh, valóban sürgős esetnek, ahogy eh, az eredeti javaslat szóhasználata mondta. Végezetül az egységes piacszervezésre vonatkozó rendeletet eh, a tagállamok többsége a tanács jogi szolgálatának eh, eh, értelmezését fogadta el a az EUMS 43.3 cikkének értelmezésére gondolok itt. Ez a referenciárak, az intervenciós árak, a magáraktározás támogatása, magáraktározás támogatása, illetve az iskolatáj programra vonatkozóan, illetve emellett az iskola gyümölcs program vonatkozóan. Emellett a kifizetések, támogatások fogalom meghatározásáról is sikerült megállapodni. Biztos vagyok benne, hogy ezek a témák újra napirendre kerülnek majd a közeljövőben, amikor elkezdődnek a tárgyalások a két intézmény között. A vidékfejlesztési rendelet tervezettel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy meggyőződésünk, hogy a még megoldatlan kérdésekről folyó tárgyalások többé-kevésbé lezárultak a ciprusi tár, elnökség alatt. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek még vannak fenntartásaik ezzel kapcsolatban. Gondolok itt elsősorban azt, hogy akár önkéntes módon is az agrár jövedelme kiegészítésére vonatkozó alapot hozhassanak létre, illetve a 30 ami 30 százalékosnál nagyobb bevételkiesés esetén lenne alkalmazható, de persze csak az adott ágazatra vonatkozóan, nem az egész gazdaság mm, gehetségre vonatkozóan. Egyes küldöttségek úgy érzik, hogy a kedvezőtlen természeti adottságú területek terén még nincs megoldás, bár a tagállamok többsége a bizottság eredeti javaslatát támogatta, de egyelőre egyes ország vétója miatt erről nem tudtunk megállapodni, illetve a kedvezőtlen természeti adottságú területek pontos fogalom meghatározását, definíciójára adott időt egy hónappal e, megnyitottuk. Itt van például az erdők kérdése, ami nem is olyan egyszerű, mint ami ennek tűnik, illetve a víz felhasználás javítása terére vonatkozó javaslatunkat is sokan támogatták. A többsége, a tagállamok többsége számára ez elfogadható volt, akár csak az Európai Bizottság számára. Apró kis technikai jellegű részletekről kell már csak megállapodni. Zárásképpen röviden, ha megengedik, utalnék a horizontális rendületre, rendeletre is, az úgynevezett horizontális rendelet a közösségi agrárpolitika finanszírozását fekteti le. Ezen a téren jó néhány e, téren sikerült egyszerűsítést elérnünk, és az adminisztratív terheket is sikerült csökkentenünk. Ugyanakkor be kell, hogy ismerjem, hogy a tanács álláspontja az volt, hogy a szankciókat, ellenőrzéseket illetően delegált aktusokban az Európai Bizottság ezt ne határozhassa meg. Az Európai Bizottság azonban egyelőre megtagadja az együttműködést az alternatív megoldás megtalálására, emiatt állt be a késés, ez okozta elsősorban a e, fejtörést számunkra, hat hónap alatt ezen nehézségen nem tudtunk felülkerekedni. Ezen okból a legtöbb olyan cikk, ami a szankciókat az Ajax rendszeren belüli vagy kívüli szankciókat illeti, ezek megoldatlanok maradtak, ezek a részletek, de emellett megoldatlan maradt például a támogatásra jogosultak listájának nyilvánosságra hozatala, a környezetvédelmi eh, eh, célkitűzések problémája is megoldatlan, illetve a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatos cikkek is lezáratlanak értelemszerűen. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, és megköszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem ide ma önök közé, beszámolhattam a ciprusi elnökség hat hónapja elért eh, eredményekről. Ezen a ponton nem maradná hátra, mint hogy elmondjam, hogy várom a kérdéseiket, de kérem, hogy ezek szigorúan a ciprusi elnökség munkájára vonatkozzanak. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm ezt a bevezetőt. Szeretném emlékeztetni a hallgatókat arra, hogy az elnökség során nagyon fontos témákban léptünk előre. Most akkor a vita következik, és Desz képviselő kap először szót. Ja, vielen Dank, Paulo. Aletraris. Köszönöm. Köszönöm, Paolo. Miniszter úr, önnek is köszönöm, hogy időt szakított ránk. A frakcióm nevében először is szeretnék köszönetet mondani önnek, kollégáinak, az egész csapatnak. Elmondhatjuk, hogy a soros elnökség alatt a parlamenttel kiváló volt az együttműködés. Jó néhány éve ülök már ezekben a pocsorokban, a soros elnökségek jönnek, soros elnökségek mennek, van rálátásom, összehasonlítási alapom, és elmondhatom, hogy a ciprusi elnökséggel együttműködni, együtt dolgozni valóban eh, jó volt, valóban szokatlanul kiváló volt. Hat hónap nem hosszú idő ez alatt a hat hónap alatt sikerült több területen is előre mozdítani Európát. Ciprus kicsi ország, egy ilyen kis országnak nem könnyű ekkora köztiszteletet kivívnia a tagállamok sorában. Most, hogy lejárt a soros elnökségük, ettől függetlenül még ott ülnek majd a tanács tanácsi konfigurációkban, ezért azt kérem Önöket, hogy továbbra is e, árgus szemekkel kövessék figyelemmel az agrárreformok alakulását, hiszen ezen agrárreformok e, teszik lehetővé, hogy az európai gazdák fennmaradjanak ilyen válságos időkben is, illetve hogy garantáljuk az európai mezőgazdaság, az európai agrárium fenntarthatóságát a 21. században is. Európának a fenntarthatóság terén bizony vannak hiányosságai, de a célunk mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy a verseny képes agráriumot építsünk, amely megfelelő tisztes jövedelmet garantál minden gazdálkodónak. Ha valóban komolyan gondoljuk ezt a célt, akkor ahhoz lehetővé kell tenni a gazdák számára, hogy a lehető legkevesebb bürokráciát val kelljen foglalkozniuk, hiszen azért alapvetően egy gazda a földön a földembere a földön szeret, földön szeret foglalkozni, vagy a jószággal, nem a papírt tologatni. Köszönöm. Albert, la parola. Köszönöm, Albert. Luis Capula Santos következik, parancsoljon. caro Alatrares, eh, estes últimos seis meses acabam de... Miniszter úr, az előző fél év során látottak alapján nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést, hogy egy kis ország is tud sikeres elnökséget bonyolítani. Ehhez csak gratulálni tudunk ciprusiaknak. Köszönettel tartozunk önnek személyesen, és az ön csapatának, kollégáinak, szakértőinek eh, megérdemlik valóban az elismerést. Keményen dolgoztak itt Brüsszelben és otthon eh, Cipruson is, annak érdekében, hogy ilyen komoly eredményeket érjenek el hat röpke hónap alatt. Az a ciprusi állandó képviselet eh, mind formális, mind informális csatornákon nagyon fontos információkkal rátott el bennünket, amely segítette a munkánkat, segítette a javaslataink megfogalmazását, és lehetővé tette, hogy a parlament álláspontja ne távolodjon el túlságosan a tanácsi állásponttól, hogy ne legyen áthidalhatatlan a különbség. Nagyon fontos információk voltak ezek, nagyon jó volt ez az együttműködés, különösen hasznos volt a mi intézményünk számára. Még egyszer mondom, példamutató volt az, ez az együttműködés. Ön személy szerint ebben kulcsfontosságú, kulcsfigura volt, hiszen eh, már rögtön a soros elnökség elején eljárult eh, ide közénk, megfelelő tiszteletet mutatott az Európai Parlament eh, intézménye iránt és a benülő képviselők iránt, ami mindig jól esik nekünk. És emlékszem a korábbi soros elnökségek eh, ebből, hogy mennyire várja az ember az elnökség eh, végét, biztos vagyok benne, hogy új évkor eh, a nagy megkönnyebbülés volt, hogy átadhatták a stafétabotot ír eh, kollégáiknak, de remélem, hogy eh, lendületüket nem vesztve a tanácsban továbbra is építő szerepet játszanak majd annak érdekében, hogy a tanács és, az, és a parlament intézményei közötti munkája jól alakuljon. Voltak nehéz időszakok, voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de a kihívások sorának még nem értünk végére, ezért az együttműködés szellemének megmaradását csak tudom csak kívánni mindenünk számára. Köszönjük, Louis! George Lyonnak adom meg a szót. Uh, thank you, uh, President, uh, and... Köszönöm szépen, elnök úr! A miniszter úrnak és csapatának szeretnék köszönetet mondani Különösen hálás vagyok önöknek a saját politikai frakcióm nevében a kiváló munkáért, a kötelezettségvállásaikért, illetve a kommunikáció minőségéért is az elmúlt fél év során, és ahogy többen mondták, merültek bizonyos kérdések, hogy egy kis ország valóban föl tudja karolni ezt a nagyon fontos feladatot, és azt látjuk, hogy nagyon sok és fontos politikai területen előrelépést sikerült megvalósítaniuk. Nagyon élveztük az együttműködést, és üdvözöljük azt is, hogy nagy tisztelettel fordultak a parlamenthez, hiszen a tanácsnál ez rendkívül fontos, hogy a parlament eljárásait, tehát a véleményét figyelembe vegyék. Különösen igaz ez a kapreformra, nagy gondot jelentett az, hogy a Lisszaboni szerződést követően a parlament lenne az az intézmény, amely mindent lelassít, mindent bonyolít, és minden problematikus lenne. És mit látunk? A kap kapcsolatban az álláspontunk hamar kialakult, megvalósítottuk, megszavaztuk, és aztán a bizottság késlekedett. Tehát mi bemutattuk, hogy jó partnerek voltunk, és a saját feladatainkat teljesítjük. Észszerű kompromisszumokra törekszünk, amelyel kapcsán előrelépés történhet a tanácssal közös munkában. Tehát ismét szeretném megköszönni önnek és a csapatának azt, hogy együttműködött a szakbizottsággal, és remélem, hogy az írek ugyanezt az utat folytatják, folytatják majd, és a tanács a bizottság pedig kicsit gyorsabban jár el. Bene, grazie a Köszönöm szépen, George Lyon. Martin Oslin következik a zöldek nevében. Ja, Herr Minister Alementiris, ich kann mich auch nur anschließen an den Dank meiner Kollegen für ihre... Miniszter úr, én csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, és magam is a köszönet szavait kell, hogy hangoztassam. Talán az elején is alá becsültük eh, azt, hogy Ciprus mennyit tud hozzátenni Európához a soros elnökség hat röpke hónapja alatt, de Írország eh, jó mutatja, hogy mennyire elkötelezett Európa párti. Kár lenne, hogyha briteket és skótokat a jövőben elveszítenénk, ahogy az előfordulhat. Na de visszatérve az eredeti témánkhoz. Minden erőfeszítésüket nem koronázta siker, de a, az agrár kiadások keretéről eh, remélhetőleg februárban azért sikerül megállapodnunk. Nem fog meglepődni, ha azt mondom, hogy az én frakcióm az első és második eh, pillér közötti eh, különbségek eh, ügyében mi nagyon kritikusak vagyunk. Jövőben az ilyen változásokat, differenciákat el kell kerülni. Ez a kap jövőjével kapcsolatban igencsak a rossz jel lenne. A jövőben tehát nagyon oda kell figyelnünk az első és a második pillér közötti pénzmegosztás arányára. Agrárügyekben sikerült előrelépni az elmúlt fél év során. Mi zöldek a többségtől másképp e, eltérő módon látunk e, jó néhány kérdés. Szerintünk például az agrárpolitika környezetbarátabbá tétele, az úgynevezett kizöldítés, nem fenyegetés, hanem lehetőség. És ez bizony nem csak ezen nem csak fel, kiszínezzük, felcicomázzuk ezt az agrárpolitikát, hanem érdemben átalakítjuk és fejlesztjük. A közösségi agrárpolitikának nem feladata, hogy csökkentse a bürokráciát, ugyanakkor mellékhatásként csökkennie kell, egy egyszerű agrárpolitika mellékhatásaként csökkennie kell a gazdálkodók bürokratikus terheinek. Fontos, hogy az agrárreform ügyében tartsuk a menetrendet, ha nem tartjuk, az nem az önök hibája lesz, mert önök valóban mindent megtettek annak érdekében, hogy jól haladjanak a tárgyalások. Reméljük, hogy a triológus gyorsan, zöggenőmentesen halad majd, Mindenki azt várja a parlamenttől, a, reméljük, hogy a közösségi agrárpolitika jövőben e, tisztább, világosabb, egyszerűbb lesz. E, tudnunk kell, hogy merre akarunk haladni, mit akarunk elérni, ehhez bizonyos dolgokat tisztázni, világosabbá kell tenni de a szemeszter végére világosá kellene válnia annak, hogy hogyan alakul majd a közösségi agrárpolitika az elkövetkezendő években. Köszönjük! Jim Nicholson a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a korábbi köszönetekhez. Köszönöm a kemény munkát, az erőfeszítést az elnökség során. Ez sohasem könnyű, és mindenki utalt arra, hogy hogy önök kis ország, de hát gyakran azt látjuk, hogy a nagyok nem jobbak, mint a kisebbek. Tehát szerintem azzal az üzenettel távozhat most tőlünk, hogy nagyon jó munkát végeztek. Ami az egész folyamatban kérdéseket vett fel számomra, és ugye önök nem lesznek az elnökségi székben, de ott lesznek majd a mezőgazdasági miniszterek tárgyalóasztalánál, ahogy próbálunk új kapreformot létrehozni. Az elmúlt másfél napban próbáltuk kialakítani a saját álláspontunkat. Ön szerint a tanács továbbra is vonakodik majd, vagy pedig végül is elhatározzák magukat és döntéseket hoznak valóban? És a parlamenttel komolyan tárgyalnak majd úgy, ahogy azt a Lisszaboni szerződés előírja, vagy pedig még mindig úgy érzik, hogy ők dirigálnak, és a parlamentnek igazából nincs beleszólása emlékszem az előző reformfolyamatra, a tanács és a bizottság azt mondhatta a parlamentnek, hogy köszönjük parlament, valóban ez egy jó gondolat, de mi folytatjuk azt, amit mi akarunk. Nekünk most itt a parlamentben van egy betöltendő szerepünk, egy feladatunk, nem tudom, hogy a tanács készen áll-e arra, hogy ezt elfogadja. Mi a vélemény erről, hiszen önök ott lesznek majd a tárgyalóasztaloknál. Nagyon fontos ezt a kérdést komolyan fontolóra venni. Egy pár évvel ezelőtt az élelmiszer biztonságról, az élelmiszer ellátás biztonságáról beszéltünk szinte kizárólag, most meg meg sem említjük ezeket a témákat. Nem tudom, mi a helyzet. Talán akkor sikerült, sikerült megfelelő eredményeket elérni, vagy most nem teszünk valamit helyesen. Tehát most már ott járunk, hogy mindenkinek kellő mértékű és minőségű élelmiszer áll rendelkezésére, hiszen egyre több élelmiszert importálunk európai országokba, és ön is tudja, hogy ez milyen aggályokat vet föl. Az európai termelőknek nagyon magas színvonalon kell teljesíteniük, és a beérkező élelmiszerek egy része nem felel meg ezeknek a szabványoknak, ezeknek a normáknak. Helyes ez így? Mit gondol? Valóban eleget teszünk az élelmiszerbiztonságért? Az élelmiszer ellátás biztonságáért? Köszönöm, Jim. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ismét a miniszter urat körünkben. Három éve hallgatom az kap reformjáról szóló vitákat, elnökség elnökség után, és érdekes azt látni, hogy a valós események mennyire előttünk elnek elő. Én mindig az éghajlatváltozásról beszéltünk, mert azt mondták, hogy melegszik a föld, egyre forróbb nyarak, melegebb, csapadékosabb telek jönnek, és azt is mondták, hogy zöld, de bé kell tenni a mezőgazdaságot. És érdekes módon egyre hidegebb minden tél, csak nézem most ki az ablakon, és borzasztó esős nyarak állnak mögöttünk. Úgy tűnik, hogy sem értem annak, amit kitaláltunk. Mi történt még ezen kívül? 2009-ben a gabona e, tartalékaink egész jól álltak világszerte, most pedig ilyen komoly e, hiány kezd kialakulni. Arról beszéltünk, hogy éghajlatváltozás e, és a kedvezőtlen adottságú területeken ki kell vonni a termelés alól egyes termőföldeket, miközben gabona hiány kezd kialakulni világszerte, hát kettő hogy hogyan egyeztethető össze. Tegnap egész nap szavaztunk, maratoni szavazás volt, egy német képviselő módosítója az volt, az egészet dobjuk ki az ablakon, aztán meglepő volt, hogy rajtam kívül még másik tíz kollega is emellett szavazott. A reformmal ennyire elégedetlenek vagyunk itt az Agrár Szakbizottságban, amelyben majd nyilván beszélek majd sokat a tanácsban is. Meghívott Cif, Ciprusba minket, sose mentünk el megnézni a ciprusi mezőgazdaságot, de azért kíváncsi vagyok, hogy milyen volt az aratás tavaly, Cipruson, és mit várnak ettől a nyártól, hogy alakul majd a termés. Köszönöm szépen. Rubix képviselője az utolsó hozzászólás parancsoljon. Sēdētāji, es pirmām kārtām savā szava savas Grupos vārdā. Nos, először is frakcióm és saját magam nevében és választóim nevében is, akiket itt képviselek, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak, illetve a kollégák pozitív értékeléséhez, amelyet hallottunk. Szeretnék még egy kérdést kiemelni. Úgy hiszem, nem nagyon jó, hogyha úgy illetjük az országokat, hogy nagy országok vagy kis országok. amikor nálunk az emberek szavaztak arról, hogy csatlakozzanak az EU-hoz, akkor szó se volt arról, hogy mekkora egy tagállam. Arról volt szó, hogy minden tagállam egyenlő. De úgy tűnik, hogy valahol azért mégiscsak különbséget teszünk a nagy és a kis országok között, mint hogyha egy kis országnak úgy kellene végül is éreznie, hogy ö, alá kell vetnie magát a nagyoknak. de ön, miniszter úr, ezen relatíve kis ország képviselője ennek ellenére mindig erőteljesen lépett fel. Bebizonyította azt, hogy kisország is léphet fel erőteljesen, és felsorakozhat a nagyokhoz. A megmutatta nekünk azt, hogy igenis ki tudja harcolni a tiszteletet mások részéről, köszönet ezért. Ezen kívül rendkívül nyitott volt, könnyen megközelíthető, és a kollégái is hasonlóképpen jártak el, mindig készek voltak meghallgatni minket, tárgyalni velünk, és mindig megpróbálták megoldani a problémákat. Amikor az elnökségi feladataikat elkezdték, a kapreform már a végső stádiumába került, úgyhogy az önök számára ez rendkívül nehéz időszak volt, felelősségteljes. teljes én magam is úgy gondolom, ahogy kollégáim is elmondták, hogy nagyon jó munkát végeztek, és tényleg előre léptek. Ez aztán majd a továbbiak alapját képezheti a további elnökségek számára. És persze nyilván mindig lesz különbség tétel a kis és nagy országok között, azok között, akik ezt meg azt akarják elérni, ezért szeretném megköszönni, hogy előre vitte ezt az ügyet, és választaim nevében is, azért, hogy a közvetlen kifizetések kétszer annyi összeget képviselnek majd, mint korábban. Annak ellenére, hogy csak az EU átlag kétharmadát képviselik. Az, nálunk a gazdák mindig azt kérdezték, hogy meddig kell még várnunk arra, hogy teljes egyenjogúságot érjünk el. De hát végül is nem csak önön múlott ez. Ugyanakkor úgy is gondoljuk, hogy ami például a cukortermelő ágazatban, illetve a cukorkvóták terén történt, úgy gondolom, és a gazdáink is úgy gondolják, hogy úgy tűnik, hogy végül is a nagy cukortermelőket védi, és az ő lobbizásuknak eredménye. Nem hiszem, hogy ez nagyon jó úgy gondolom, hogy akkor, amikor az EU cukor exportáló helyett importőr lett, és nincs elegendő cukor, de teljesen a világon, itt az EU-ban képtelnek vagyunk olyan helyzetet teremteni, amelyben a gazdák annyit termelnek bizonyos termékekből, amennyire szükség van, hiszen ezek a termékek sokáig elállnak, és aztán azoknak is a rendelkezésére állhat, akik a világ más részén éheznek, hiszen több mint 800 millió ember él szegénységi küszöb alatt, Európában is. De úgy gondolom, hogyha az önöket követők ugyanilyen szellemben tevékenykednek, akkor nagyon sokat érhetünk el, hiszen van még nem kevés tennivalónk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen körbejártuk a hét politikai frakció képviselőit, mindenki szót kapott. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Aletrális kollégának az eddigi munkáért itt a szakbizottságban is, úgyhogy most a zárszó jogán megadom a szót. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Hölgyeim és uraim! Valóban Ciprus kis ország. Ezt kár is lenne tagadnunk. Korlátozottak a lehetőségeink is. Nem csak pénzben, han hanem emberben is meg van kötve a kezünk. Most először kellett a tanácsoros elnökségének feladatát betölteni. Féltünk, hogy nagy lesz ránk a kabát, de nagy lelkesedéssel és szakmai odaadással látunk neki a feladatnak, és úgy gondoltuk, hogy így talán sikerre járhatunk. Köszönöm a kedves eh, dicsérő szavakat, mm, megható volt hallani az önök szájából is, hogy ezek szerint nem voltunk teljesen sikertelenek. Ennyi kedves eh, szó általában csak eh, akkor hangzik el, hogyha valakiről a halála után próbálnak szépeket mondani. <coughs> Jó az nekem, hogy ezt még életemben megélhettem. Na de viccet félretéve, a kap reformmal kapcsolatban a gazdák támogatása, beleegyezése nélkül az egésznek semmi értelme. Mindig is ezt mondtam, a gazdákat is be kell vonni a feladatba mindig a gazdák szempontjait kell szem előtt tartani, hiszen alapvetően nekik szól a közösségi agrárpolitika. Fontos a környezetvédelme is, ez is fontos szempont, de mégiscsak a gazdák körül kell, hogy forogjon az egész, akkor lehet csak versenyképes, fenntartható az európai agrárium, hogyha a gazdák köré építjük fel az agrárpolitikánk reformját a lehető legkevesebb bürokráciával. A Ciprusi Agrárminisztérium, amelyet vezetni hivatott vagyok, illetve a Kappa foglalkozó főosztályoknak eh, rengeteg jelentést kell írniuk, ilyen-olyan eh, kérdőíveket kitölteniük, ez rengeteg bürokráciával jár. Meg kell próbálnunk csökkenteni a közösségi politikával járó administratív terheket. Én is egyetértek, jó volt önökkel együttműködni, hiszen figyelemmel tudták önök egyrészt követni a dolgok alakulását a tanácsban, másrészt a tanácsban is mi a parlament álláspontjának alakulását figyelembe véve tudtuk irányítani a tárgyalásokat. Fontos volt, hogy ne ellenkező, eh, ha nem is egy csónakban nevezünk, de legalább ne ellenkező irányba haladjunk. Eh, megmondtam az első napon, amikor itt jártam önöknél, hogy mi tiszteletben tartjuk az Európai Parlamentet, nagy tisztelettel eh, viszonyulunk a Lisszaboni szerződés által megerősített hatáskörű Európai Parlamenthez. Nem volt könnyű dolgunk a szemeszter fél év alatt, de a parlament szerepe egyértelmű volt számunkra az első pillanattól fogva. Az Európai Parlament plenáris ülése hagyja jóvá az önök szakbizottságának a véleményét, így tehát meg kell találnunk a parlament többségének megfelelő kompromisszumokat. Azt mondták, hogy a tanács, többen említették, hogy a tanácsban hm, igen, csak lassan haladnak a dolgok, és a parlament Lisszaboni szerződést követően megerősödött szerepét nem fogadják szívesen a tagállamok. Nos, a soros elnökségek feladata, köztünk a miénk is, az, részben az, hogy a tagállamok többségének az álláspontját képviseljük. Pontosan így jártunk el. A tanácsnak bizonyos kérdésekben igen csak határozott véleménye van, de ezt nem is rejtettük soha véka alá. Ugyanakkor a tárgyalások során ez nem feltétlenül akadály. Az ír kollégáknak, akinek átadtuk a stafétabotot, sok sikert és sok szerencsét kívánok az előttük álló nehéz feladathoz. A több éves pénzügyi tervről nem tudtunk tető alá hozni megállapodást az elnökség végéig. Ez kicsit szomorúsággal tölt el e, bennünket. Bizonyos kérdésekben ez a fajta frusztráció, e, még a kompromisszum közeli témákban is ez a frusztráció teljes padhelyzethez vezetett majdnem. Áttérve a greeningre, a kizöldítésre, vagy a környezet barátabbá tételére, nos, ezt minden tagállam elfogadja, minden nemzeti küldöttség komolyan veszi ezt a kérdést, ez közös célunk. De ha azt várjuk a gazdáktól, az európai gazdálkodóktól, hogy komolyan vegyék ezeket a célokat, feladatokat, akkor egy jó, erős költségvetésre van szükségünk, a feladatokkal arányos pénzre. Felmerült az élelmiszerbiztonság kérdése is. Nikolson úrban felmerült az a kérdés, hogy minden rendben van ez ügyben. Nos, az élelmiszer ellátás biztonsága veszélybe kerülhet, egyre nagyobb mértékben szorul az Európai Unió élelmiszer importra. Ugyanakkor az agrárreform egyik fontos célja pontosan ennek a problémának a megoldása, méghozzá azáltal, hogy az európai agráriumot versenyképessé tesszük. Ne felejtsük el, hogy sok termék esetében azért szorulunk importra, mert az Európában szigorú normák szerint előállított termékek bizony termékekért bizony borsosabb árat kérnek, így nem feltétlenül versenyképesek az olcsóbb külföldi unión kívüli termékekkel. A szeptemberi Nikoziai Informális Tanács során ez volt az egyik fő téma az éghajlatváltozás és az élelmiszerellátás biztonságának garantálása. A vízgazdálkodás kérdése, illetve az egyéb erőforrások gazdaságos felhasználásának a kérdése. Megnyugtathatom önöket, nem vesszük félváról ezt a kérdést. Az éghajlat változás nem fejtetlenül jelenti azt csak, hogy több a hó télen és több az eső nyáron, mint itt. Nem, nálunk lent, délen kevesebb a víz, és nagyobb a forróság. Kérdezte, hogy milyen volt a termés. Nos, sok volt az eső, a víztározók csoradoltig vannak, de ez inkább az a kivétel, ami erősíti a szabályt, általában asszály, ami veszélyezteti a mezőgazdaságot. A ciprusi meghívás továbbra is érvényes, Ányú úr, ez nem járt le december 31-e, bármikor szívesen látjuk Önöket kis szigetünkön. Elnök úr, ennyit szeretem volna röviden elmondani. Köszönöm még egyszer, hogy ennyire építő jellegű együttműködést tudtunk önökkel folytatni a hat hónap alatt. Köszönöm mindannyiuknak, főként önnek, elnök úr, aki mindig rendelkezésünkre állt, hogyha bármiféle eszmecserére, eh, egyeztetésre volt szükség. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben, eh, az ebben az elkövetkezendő hat hónapban Írországgal, ír kollégáinkkal ugyanilyen gyümölcsöző lesz a kapcsolat. Köszönöm. Bene, colleghi, grazie a tutti. La... Kedves kollégák, nagyon köszönöm, itt lezárul a munkánk, és emlékeztetőre el szeretném mondani, hogy a következő ülésnél 2013. január 31-én Simon Connery-val fogunk eszmecserét tartani az új elnökség képvisel, kép, soros elnökével. Köszönöm szépen, lezárom az ülést.